Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megnyitom az ülést. Először is néhány változásról szeretném önöket tájékoztatni a napirend változtatásairól. E, e-mailben ezt már közöltük, ami a mai ülést illeti a 4-es és az 5-ös pontok a Kacin e, kollégánk jelentése Szerbiáról Erről nem tudunk ma beszélni, mert az időjárás viszontagságai miatt nem tud eljönni a kollégánk, ezért holnap kerül, kerül erre sor ennek a jelentésnek a szavazására. 16 óra 30-kor Tenok úrnak a Montenegróval kapcsolatos jelentését megköszönjük hogy állásfoglalási indítványt dolgozott ki Montenegro integrálására, és ez lesz az első napirendi pontunk. A mai napirendi pontok továbbiakban az előirányzat szerint folynak, a Európai Unió Líbia közötti tárgyalásokról szóló pontot. Egy picit lehet, hogy előbbre vesszük, ami a holnapi ülést december 1-ét szerdát illeti. A november 8-ai események miatt ami a koordinátorok körében számos reakciót váltott ki. Az elnökünk úgy döntött, hogy a holnapi ülésünkre tűzi ezt a napirendi pontot. Pasziferi úr, a marokkói külügyminiszter és Mohamed Szalad Osztelek, a Polisztárió Front külügyi képviselő és Mohamed Elsi, az Algéria köztársaság külügyminiszterek közös vitát szerveznek. Ami az algeri hatóságokat illeti, az a határozat született, hogy két különböző eszmecsere lesz. Az első 9-15-től 10-ig Ulszarek úr a poliszárió képviseletében azután holnap szintén, de 11 órakor, 11 órától 11.45-ig Hassi Feri úr a marokkai királyság külügyminisztere vezeti ezt a vitát. Ami pedig Horvátországgal kapcsolatos témákat Svoboda urat illeti, ez 11.45-kor kerül sorra december 1-én, és 12.30-ig tart. Peter Face való eszmecserénk, aki Koszovóban képviseli az Európai Unió delegáciáját, 10 óra 30 lesz, és Makovei asszony az Európai Parlament választásokat megfigyelő küldöttségének vezetője Moldáviában. Ez a vasárnapról. És köszönöm, ennyi volt a változás a napi kapcsolatban. A múltkori ülésünk, október 14-e ülésünk jegyzőkönyvét szeretném szavazásra bocsátani az elfogadását. Ha nincs elemet, és akkor elfogadtuk. Még egy közlemény a bizottság elnök részéről. A koreai te biztonsága helyzete, illetve egyáltalán Ázsia keleti részének biztonsága nagyon aggasztó. Diplomáciai kezdeményezések folyamatban vannak, és a hatok szóvivői között eddig nem vett részt az Európai Unió képviselője a biztonsági tanács, az ENSZ biztonsági tanácsa keretében. Az érdekelt kollégáknak elmondom, hogy a Koreával való kapcsolattartás delegációjának ülése már nagyon régóta beterveztük ezt. Most a körülmények miatt az Európai Bizottság a biztonságpolitikai kérdéseket is taglalja majd, életve a koreai köztársaság súlyos helyzete, ami élelmezési és egyéb problémákat is magával von. Tanok úr jelentésében Montenegro jelöltségével kezdjük. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ilyen rövid határidővel be tudom mutatni a jelentés tervezetemet az Európai Bizottság nemrégen tett javaslata nyomán, hogy a tanács Montenegro köztársaságnak jelölt státuszt adjon. Noha nem javasoljuk azt, hogy azonnal kezdjük meg a tárgyalásokat velük, de számos mércét meg kell határozni. Mielőtt hivatalosan tárgyalást kezdünk velük a vívmányok különböző fejezeteiről. Jelentésemben erre is kitérek, és azt a modellt követem, amelyet egyre inkább elfogad a bizottság, hogy a tagállamokat elválasszuk a tárgyalási jogoktól. Macedónia a név kérdése problémája miatt, Montenegro azonban más okokból. Nekem az a véleményem, hogy a tárgyalás folyamatában a között, hogy megnyissunk egy olyan fejezetet, ami a közösségi vívmányok átültetéséről szól a hazai jogrendszerbe, és a záró fejezet, amely a végrehajtás megfigyeléséről szól, tehát hogy a bizottság felügyelje a végrehajtást, nagyon sok minden közbe jöhet tagállami vétók, nyomásgyakorlás. Ez az ajánlás a parlamenti bizottság ország elfogadja ezt a helyzetet azzal, hogy a szét, hogyha a szétválasztás nem lesz túl hosszas, úgy tűnik, hogy van politikai eszköz arra, hogy a Nyugat-Balkán felvételét elhúzzuk bármeddig, és nem érdemekhez kötődne ez. Montenegrót egy korábbi állásfoglalásban említették, és még mindig sikertörténetnek számít, egy új országról van szó, kis ország, csak 24 bekezdés van a jelentésemben, lehet, hogy a módosítások nyomán bővül majd ez. Nem tükrözi az ország méretét, hanem inkább azt, hogy sikertörténetről van szó. Nincsenek súlyos problémák, amikkel foglalkozni kellene, kivéve azokat, amelyekre rámutatok a jelentésemben, a jogállamiság problémája, azután a korrupció és a szervezetbűnözés elleni harcot fokozni kellene. Szomszédságukban van Albánia, amelynek jelenleg nincsen jelölt státusza a, a, ez az ország működő demokrácia, stabil a gazdasága, de facto az eurót használják törvényes fizetőeszközként. vízum könnyítést élveznek, anélkül, hogy tömegesen érkeznének onnan emberek, vagy a Schengeni övezet szabályt megsértenék. Egy nagyon kis határ vitája van Horvátországgal. Korábban volt egy sokkal nagyobb méretű probléma a Szlovénia és Horvátország között, szintén határ problémák. A nemzetközi bírósági ítélettel se került elhárítani. A koszovói romák az egyik táborban problémát jelentenek a hontalan státusz miatt, és azért, hogy milyen életkörülményeik vannak, de jobb a helyzet, mint más szomszédos országokban. Vannak talán olyan problémák, amelyeket érdemes megvizsgálni, esetleges érdekütközések parlament képviselők között, illetve a végrehajtó hatalom között, mert köztestületektől kapnak javadalmazást, ez talán átláthatósági probléma, és könnyen kezelhető, hogyha az érdek konfliktust elhárítjuk. Pénzmosási probléma felmerülhet, mert euró a fizetőeszközük, miközben az Európai Központi Bank hatája alá nem tartoznak. Azután a politikában és a közéletben túl kevés a nők aránya az Európai Unió tagállamaihoz viszonyítva biztos vannak olyan hölgyek, akik a megfelelő posztokat betölthetnék. Az askáli és az egyiptomi közösség kis számú embert jelent, ezeknek az embereknek meg kell, lehetővé kell tenni, hogy származási országokba visszatérhessenek. Kis ország, nyilvánvalóan vannak korlátok, nagyobb kihívások, mint nagyobb országokban. A ország mérete Luxemburghoz vagy Ciprushoz hasonlítható, vagy Észtországhoz, ez nem jelent nagy problémát. Montenegro, Horvátország részéről nagyon nagy, nagy lelkű könnyebbséget kapott, mert a horvátok ugye lefordították már a vívmányok nagy részét, és ezt átadták, rendelkezésre is elbocsátották Montenegrónak, majdnem ugyanazt a nyelvet beszélik, úgyhogy ez nagy könnyebbség volt. Nagyon látványos a táj, és nyilván üdvözöljük körünkben a zöldebb tagokat mit jelent az, hogy hát ez az ország gyönyörű természeti örökséget igyekszik megóvni. Montenegro nem túl diverzifikált. Egy-két fő iparága van, alumíniumipar, illetve kohászat, ez, ez is korszerűsítése szorul, elektromosság, elektromos áram kivitele, még érdekes lehet, az Adriai tengeren keresztül Olaszországba építenek ki vezetéket, tudomásom szerint, és az olasz energiaigényeket sikerül majd így nézben kielégíteni. Az idegenforgalom nagyon fontos iparág, ez attól függően változik, fluktuál, hogy éppen mennyit ér az euró mint az energiaszektor, és nagyon jó viszonyokat ápol az ország minden szomszédjával, most már Belgráddal is. Az elején, amikor Montenegro kivált a közös állam szövetségből, akkor meglehetősen fagyos volt a viszony, de most már ez javult, és Koszovóval is tehát Szerbia és Montenegro viszonya is most már nagyon jó. A montenegrói parlament felismerte azokat a problémákat, amit a délszláv háború során elkövettek a népírtási kérdésekben is, ha megbékélés felé haladnak. Azt hiszem, hogy a jelentés tervezetben minden világosan látható, nagyon érdekelne, hogy mi a vélemény a kollégáknak, milyen esetleges módosításokat kívánnának eszközelni. Mindazon által összességében Montenegro véleményem szerint az egyik legkönnyebben integrálható országa lehető közel, nem túl távoli jövőben. Köszönöm figyelmüket. Elnök, köszönöm. Az raportőrnek, Donzsan úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon egyszerűen csak Tanok úrnak gratulálni szeretnék a jelentéséhez. Figyelemre méltó az, hogy a valóságot megfelelően figyelembe vette az előrehaladást, a pozitív pontokat, de nem hanyagolta el azokat a pontokat sem, amelyekben további fejlődésre van szüksége Montenegrónak, különösen az igazságszolgáltatás, eh, az igazságügy eh, területén. Eh, ez egy kis ország, Azonban az európai történelem nagyon kritikus időszakában a koszovói probléma idején olyan álláspontot fogadott el ez a kis ország, ami teljesen összhangban az európai vonulatokkal, jó szomszédságot ápol, még azokkal az országokkal is, amelyekkel korábban háborúzott, mint például Horvátországgal. És azt is el kell mondani, hogy ez az ország a Balkánon az egyik eh, legsokszínűbb ország, leg eh, eh, több etnikum lakja. A balkáni országok összességében el kell mondani, hogy Montenegro dacára annak, hogy milyen sok etnikum lakja, nem mutatott különösebb problémákat. A korrupció, a szervezet bűnözés Koszovó és Montenegro viszonylatában kifejezett a az átláthatóság, a igazságügy függetlensége érzékeny kérdés, ezt a raportőr is elmondta azonban. Ez a nyugat-balkán minden országára érvényes. Talán Horvátországnál előbbire járnak, vagy Horvátország mögött járnak, de, de Koszovó előtt az igazság ügy függetlensége mindenütt hagy valót maga után a térségben, van, ahol kevésbé van, ahol inkább, úgyhogy Montenegro is ez mondható el. Elnök, köszönöm. Kirilov úr. Madame Cornelissen. Thank you. Elnézést, Cornelissen asszony. Köszönöm szépen a jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon sok témát érint, amelyet, amelyeket mi is fontosnak tartunk. Mint elmondta, Montenegro tényleg kicsiny ország. Ez számos dologban megnyilvánul. Az egyik kevésbé kedvező dolog, hogy szinte mindenki mindenkit ismer Montenegróban, aki valamit is számít, ezért eléggé ellenállnak a reformoknak. Például a meleg jogok a parlamenti képviselők és miniszterek körében meglehetős meghökkenést keltettek. A tolmácsokat megkérdezték, hogy tényleg erről van-e szó. Nagyon hosszú utat kell még megtenni az országnak, a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásában, különösen a, a szexuális orientáció és a, a nők jogai területén. A korrupció ellenes közdelem tekintetében civil szervezetektől hallottam, hogy zaklatták őket, sőt a titkos szolgálat követte őket, ami aggasztó. Montenegró kis mérete előnyökkel is jár, abban az értelemben, hogy Valószínűleg ezek a problémák sokkal erőteljesebben megnyilvánulnának, hogyha nagyobb lenne az ország. Montenegro azon kevés országok közé tartozik, amely nem kapott bírálatot nyugat-európai országok részéről a vízumkönnyítés területén, mert nem jelentkeztek tömegesen menedékkérők az Unióban. Ebben a tekintetben a vízumkönnyítés területén érdemes néhány dolgot megemlíteni a jelentésben. Az egyik, hogy az állampolgárság kérdését hogyan kezeli Montenegro díszpolgári státuszt tud adni a kormány bárkinek, akit erre méltónak ítélnek és most egy új szabályozást akarnak elfogadni, hogy bárki, aki félmillió befektet az országba, megkaphatja a montenegrói állampolgárságot. És Montenegró nem ad ki nem adja ki állampolgárait, az végül is veszélyekkel járhat, mert biztonságot találhatnak ott a bűnözők. Tanok úr elmondta, hogy ökológiai államnak tartja magát Montenegro. a turizmus fejlődésével azonban sérülhet, a természet értékek sérülhetnek, nagyon nagy kár lenne, hogyha természeti értékek sérülnének, mert a turizmus, ha ö, olyan méreteket ölt, akkor ö, kiapadnak az erőforrások. Új fejlesztésekre van szó, és ö, Másrésztről meg kell nagyon jól vizsgálni, hogy milyen környezeti hatásokkal járnak az erőművek, a villanyáram termelő erőművek. Ugye ezeket a témákat kellene még beemelni szerintem. Merci. Elnök, köszönöm. Weigel úr. Hvala lepa, Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Nekega, nekes... Úgy tűnik, hogy Montenegróval együttérzés nélkül nem is szólhatunk, ahogy azt előttem szólók szavaiból ez kiderült. Montenegró egy kicsi ország, amit nem könnyű megérteni. Ugyanakkor ez nem szabad, hogy oka legyen annak, hogy ne illessük kritikával Montenegrót. Tagjelölt országként kell megítélni Montenegrót. Tenok úr, véleményem szerint, Egyértelműen és világosan kimondta jelentésében, beszámolójában a pozitívumokat és a negatívumokat egyaránt. El kell, hogy mondjam, hogy még jó néhány megoldatlan kérdés marad, amelyekkel Lónak, valamit kezdenie kell az elkövetkezendő években. Természetesen figyelemmel követjük ezeket a problémákat. A korrupció, a jogállamiság, a szervezetbűnözés terén vannak bőven teendők, a média szabadságról nem is beszélve. Ezen kérdések, ezen problémák minden átmeneti időszakban lévő ország problémái között szerepelnek, nem csak Montenegróban. Ugyanakkor minél kisebb egy ország, annál könnyebb rá világítani ezekre a problémákra. A sajtószabadság, a szólásszabadság, a médiaszabadság kérdéskörében a napnál is világosabb, hogy amikor ilyen jellegű problémák merülnek fel, akkor azokat a nemzetközi médiában azonnal nyomon követhetjük. A jogszabály alkotóknak a sajtószabadság, szólásszabadság, médiaszabadság terén van bőven tennivalójuk. Tenok úr rávilágított arra, hogy mik az első elsődleges fontosságú teendők, és hogy hogyan tudjuk ezeknek, például a tagjelölt országoknak, például Montenegrónak a készültségi fokát felmérni. Lássuk például a gazdasági kérdéseket. Az elmúlt pár évben a gazdasági szerkezetváltás folytatódott, az idegenforgalmi infrastruktúra jelentősen javult, ezen a területen, az idegenforgalom területén jól állnak a dolgok, mondhatjuk, ugyanakkor nem tehetünk úgy, mint hogyha az idegenforgalom lenne az egyetlen fontos ágazat Montenegro gazdaságában. Nem, ez nincs így. Van néhány más olyan iparág tulajdonképpen kihalt, ami a korábbi évtizedekben meghatározó bevételi forrásnak számított. Montenegróval kapcsolatban jó néhány pozitívumra is felhívnám a figyelmet. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a Montenegró parlamentje igen életteli intézmény, és fontos stratégiai kérdésekben szinte egy hangúságról beszélhetünk, például az uniós integráció kérdésében nagyfokú egyetértés tapasztalható amikor a NATO-ba vagy más euróatlanti struktúrákba való beágyazódásról beszélnek, akkor ennél az uniós integrációnál sokkal kevésbé egyhangú a parlamenti vélemény. A jelentősebb kisebbségeket védik ugyan, de a politikai és kulturális életben való részvételük bizonyos mértékben korlátozott. Van három különösen problémás kisebbség, amely mindkét jelentésben megjelenik. a romák, az askáli kisebbség, Az a baj, hogy a nők részétele a közéletben kényes kérdés Montenegróban. Jóval nagyobb fokú toleranciát kellene, illene mutatnia a Montenegrónak a melegek jogainak tekintetében. Montenegro olyan ország, ami a régió stabilitásához hozzájárul, jó szomszédi viszonyt ápol tulajdonképpen a szomszédos országokkal, ezért el kell, hogy mondjam, hogy az uniós integráció folyamatában Horvátországgal ezt az apró kis határkérdést érdemes lenne minél hamarabb megoldaniuk. Köszönöm. Merci, velem Kopa. Köszönöm, Kopa asszony következik. Köszönöm szépen, jó magam is gratulálni szeretnék Tenok kollégának jelentéséért. Noha nehéz ez a pillanat a csatlakozás szempontjából, Fontos, hogy a bizottság, valamint az Európai Parlament kedvező üzeneteket küldjön az ország felé. Jelzést kell tehát adnunk, hogy a csatlakozási tárgyalásoknak a lehető leghamarabb meg kell kezdődniük. Montenegro az elmúlt években hatalmas előrelépéseket ért el, természetesen fennállnak még problémák, és uh, tulajdonképpen egyetértek Danzsannal, amikor azt mondja, hogy uh, itt van még a korrupció, illetve a szervezet bűnözés problémája, amelyek súlyos problémák, és valójában az összes nyugat-balkáni országot sújtják. Azonban kiegyensúlyozott módon veti fel ez a jelentés ezeket a problémákat, valamint a szólásszabadsághoz kapcsolódó problémákat is abban a bekezdésben, amikor a nőkről esik szó. Azonban szeretném, hogyha többet szólnánk egy jelenségről ebben a jelentésben, mégpedig a nőkkel szembeni erőszakról. Jó lenne, hogyha egy kampányt szerveznénk a nők jogainak védelmében, mert túlságosan lassú az előrehaladás azon a területen. Ami pedig a környezetet illeti, nos, ezt illetően nem értek egyet. Igaz, hogy az ország hatalmas lehetőségekkel rendelkezik, például a vízerőművek esetében, azonban a vízerőművek környezetvédelmi problémákat is okoztak. Tehát szeretném, hogyha jobban kiemelnénk, hogy milyen hatalmas energetikai potenciálok rejlenek Montenegróban. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire fontos a környezetvédelem kérdése. Van még egy másik kérdés, amely a Hágai Nemzetközi Bírósághoz kapcsolódik. Ismerjük a helyzetet. Úgy látom, hogy ez jól tükröződik a jelentésben. Még egyszer gratulálni szeretnék tenni a kollégának. Merci, Monsieur Taler. Köszönöm, Taler úr. Merci, le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék az előadónak, tanúk kollégának gratulálni. Jelentős tervezete kiválónak mondható. Szeretném, hogyha ez a jelentés hozzájárulna ahhoz, hogy az Európai Unióban minél gyorsabban és mélyebben integrálódhasson Montenegro. Vagy szerencsére, vagy, vagy szerencsésnek, vagy igen, bölcsnek, okosnak kell lennie Montenegrónak, eh, hiszen egész egyszerűen semmi sem állhatja az integráció eh, útját. Szerbiában eh, több probléma is van, például a Tadics eh, probléma Bosznia-Hercegovinában is, annak Macedóniának eh, Görögország jelenti a fő problémát, Koszovban is vannak olyan problémák. Koszova az egyetlen ország ebben a régióban, aminek egyetlen nagy akadályjal kell sem, sem kell szembenézni az uniós integráció útján. Meg kell ragadni ezt a lehetőséget Montenegrónak, eh, és fel kell gyorsítani az integráció ütemét. Természetesen ez kapcsolódik, vagy ez függ a politikai szándék kérdésétől is. Ha túl régóta van uralmon egy politikai erő, akkor egész egyszerűen elfogy a rendület, a politikai szándék kiürül. Montenegróban szerintem ez a fő probléma. A pluralizmus nem megfelelő fokú, a tolerancia hiánya az eltérő véleményekkel látásmóddal szemben, <clears throat> illetve a kisebbsége problémája is részben fennáll, amely elsősorban a civil társadalommal szembeni hozzáállásból ered. Gyakran az állam ellenségének tekintik a civil szervezeteket, amely szerintem bodorság. A montenegrói erőszak sokszor az abból ered, hogy elnyomják azokat, akik kritizálni merészelik az országot a bűnözés vagy a korrupció miatt. Bárki felemeli a hangját ez ügyben, az éjszaka leple alatt a kihalt utcán könnyen megütheti a bokáját, ahogy ezt a tapasztalatok mutatják. Tehát még egyszer mondom, a politikai szándék hiánya az igazi probléma. Ami a környezetvédelmet illeti, Montenegro egy igazi zöld ország több szempontból is, gyakran azonban ennek a hétköznapokban nem látjuk nyomát. A vad szépség országaként írhatjuk le, reméljük, hogy minél szebb és egyre kevésbé vad lesz Montenegro. Merci, monsieur. Köszönöm, Peter Laur következik. Köszönöm, elnök úr. Szintén gratulálni szeretnék tanok kollégának a jó kiegyensúlyozott jelentéshez. Úgy látom, hogy derül látó a jelentés, és Montenegrónak is gratulálni szeretnék. Olyan reformokat sikerült keresztül vinniük, amelyek helyet kapnak egy ilyen jól megfogalmazott jelentésben, és én remélem, hogy nagyon rövid idő alatt be is fognak kerülni az Európai Unióba. Nagyon sok minden elhangzott már, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon örülök annak, hogy eh, ha Montenegro integrálás az Unióba nem okoz belpolitikai feszültségeket, a az ország felvétele az Unióba nagyon fontos az egész folyamat szempontjából. Fontosnak tartom azt is, hogy vegyük figyelembe és méltányoljuk az előrehaladást, amit az egyes országok elértek a nyugat-balkáni térségben. Én azt hiszem, hogy Montenegro előrehaladása nagy befolyással van a többiekre és a régióban. Köszönöm. Merci. Elnök, köszönöm. Az Európai Bizottság részéről Báros úr. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> I would like also... Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm tanok úr szövege, természetesen ez egy parlamenti szöveg, úgyhogy erről most nem nyilvánítok véleményt, azonban nagy mértékben összhangban van uh, a uh, bizottság véleményével és ajánlásaival is. Nagy érdeklődéssel követjük ezt a vitát, és várjuk a szöveg végleges megfogalmazását, végleges változatát. Elnök, köszönöm szépen Kukán úrnak, a delegáció elnöke. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepoviem nič nového, ani dramatického, ani takého, čo by otvorilo oči ostatným. Köszönöm szépen.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 a képet, amely Európában kialakult Montenegróról. Bizonyosan vannak lehetőségek a javításra számos területen, például a média helyzetét illetően, valamint itt van a tolerancia hiányának problémája, ami a nem hivatalos véleményt illeti, vagy itt van a korrupció problémája. Ugyanakkor úgy vélem, hogy jelenleg Montenegró egy olyan ország, amely megkapta tehát a tagjelölti státuszt, és csak arra vár, hogy nyilvánosságra hozzák a csatlakozási tárgyalások megnyitásának időpontját. Remélhetőleg ennek az országnak nem kell annyira sokat várnia erre, mint a többi tagjelölt országnak. És szeretnénk odahatni montenegrói partnereinkre, hogy a még nyitott pontokkal a lehető leggyorsabban foglalkozzanak, hogy a tárgyalásokat meg tudjuk kezdeni, és ebben az értelemben a Tenok úr által rajzolt kép realista. Hogyha ezt sokosan pozitívnak tekintenénk, akkor el kell mondani, hogy a nyugat-balkáni országokkal összevetve talán Montenegró jelent a legkevesebb problémát. Teller úr felvetette e tekintetben, hogy ez szerencse, vagy pedig ők annyira ravaszak. Én azt hiszem, hogy mindkettőről szó van, hiszen a szerencsét nem ö, mi választjuk, hanem megpróbáljuk megragadni az összes előnyt, amely a javunkra szolgál. Azt hiszem, hogy a jelentés a jellegi formájában támogatható. Köszönöm. Merci, Monsieur Tanak. Köszönöm, Tanak úr. Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondanom, hogy amikor a képviselőcsoportom kijelölt erre a feladatra, hogy Montenegróról számoljak be, akkor meg kell mondani, hogy örültem, hogy ezt a könnyű feladatot kaptam. Kukan úr szakértője a balkáni térségnek és örülök, hogy Talder úr szintén egyetért azzal a megfogalmazással, hogy Montenegro a legkevésbé problematikus ország a térségben, és ezt el kell ismernünk. És hogyha versenyről beszélhetünk a tagfelvételre, jelölti státusra váró országok között, akkor Montenegro a nyugat-balkáni országok körében rögtön Horvátország után következik. Üdvözlöm a kollégák megjegyzéseit Donzsán úrnak, és köszönöm Weigl úrnak, kapasszonynak, különösen a nők jogaira, hogy felhívta a figyelmet. Nagyon örül, nagy örömmel hallani konkrét példákat is ezen a téren. Zöld kollégám, aki a nemi orientáció és a meleg jogok kérdésére, illetve az állampolgársági problémákra hívta fel figyelmét. Azt hiszem minden államnak meg kell hagyni azt a jogot, hogy annak adja meg az állampolgárságot, akinek akarja. Még az én hazám is, hogyha gazdag emberről van szó az egyetlen dolog, ami óvatosságra kellene, hogy incsen minket, az, hogy mi minden jár az európai tagsággal, hogyha túl sok embernek adják meg a az állampolgárságot, akkor az esetleg felgyorsíthatja a mozgást más országok felé, és az esetleg egy ilyen bevándorlási kockázatot jelenthet, azonban Montenegrónak szuverén joga, hogy annak adjon állampolgárságot, akinek akar. És olyan kevés számú emberről van szó, hogy ez nem jelent valód, valós aggályt, kivéve, hogyha nemzetközi körözés alatt álló bűnözékről lenne szó, volt már ellentmondásos személyiség, de Montenegro nem játszik ki nemzetközi egyezményeket a bűnözők kiadatásáról. Értelmezésem szerint, noha én nem vagyok szakértő, és kérem javítsanak ki, hogyha tévedek, Montenegro nem régen kétoldalú kiadatási egyezményt írt alá Szerbiával mert szervezett bűnözési probléma volt, mafiózók Montenegróban találtak menedékre ottani állampolgárságukat kihasználva, és én úgy tudom, hogy ez az új kiadatási egyezmény, amit aláírtak, de úgy tudom, még nem ratifikálta mindkét parlament, már előrelépést mutat. A másik pedig Horvátországgal való egyezmény, és ezek a két oldalú egyezmények fontosak, ami pedig a környezetvédelmi problémákat illeti számos kolléga elmutatott, hogy lehetne még jobbítani a környezetvédelmi politikákat, a hulladékfeldolgozást, ezt még részletesen is meg tudjuk majd vitatni, de a szakbizottság részéről remélem, hogy ez nem egy ellentmondásosabb jelentés, amiben ott a parlament dolgunk van. Elnök, köszönöm. Szeretném önöket emlékeztetni hogy a, a módosítások benyújtásának a, a határideje december 14-én dél. Azután a következő témánk a Fekete-tengeri stratégia az Európai Unió fekete tengeri stratégiájának raportőre, Ungerano úr. Volt már egy első előzetes vitánk november 9-en, 131 módosító indítványt nyújtottak be, az Ipari Bizottság, az Energiai ügyi bizottság már elmondták véleményüket, és a regionális fejlesztési bizottság véleményét ma fogadják el. Ungoránu úrnak adom meg a szót, hogy hozzá tudjon szólni a módosító indítványokhoz. Köszönöm elnök úr, valóban 131 módosító érkezett Ezek a módosítók majd mindegyikük építőjelegű, általános konszenzus látszik kialakulni, miszerint a Fekete-tengeri térségnek nagyobb figyelmet kell szentelnünk az Európai Unióban, és a Fekete-tengeri politikát tovább kell fejleszteni egy megfelelő uniós stratégia keretében. Közben a csak megjegyzik, hogy Ungureán úr mikrofonja szinte használatlan minőségben adja az adást. A pártok között többé-kevésbé megágyazás van a fő vonalakat illetően, a szocialisták, a liberálisok, a néppártiak, és a zöldek és a konzerv, brit konzervatívok módosítóinak többsége jellegű és elfogadható. Vannak persze olyan kérdések, amelyekre vonatkozóan kompromisszumos módosítókat fogok javasolni annak érdekében, hogy koherensebb legyen a szöveg, egy közös szöveget tudjunk elfogadni, amely mi ismétlésektől mentes a kompromisszum legfontosabb területei, az iszek és papszek együttműködés, a környezetvédelem, az energiapolitika, az infrastruktúra, holnap az elnék előadókkal egyeztetésre kerül sor, fél egykor, hogyha nem, memóriám nem csal, remélhetőleg itt közös kompromisszumokat fogunk tudni találni. Természetesen vannak olyan módosító indítványok is, amelyeket sajnálatos módon nem tudok elfogadni. Ezek elsősorban két kérdésre koncentrálódnak. Ezek közül az első. Arra vonatkozik, hogy új struktúrákat hozzunk létre, vagy intézményesítsük a fekete régióra vonatkozó stratégiánkat, a 29-es módosítőre gondolok, a Fekete Tengeri Unió, illetve az 59-es módosítóban az EU, Törökország, Oroszország három oldalú intézményi keretfelállítására tesz javaslatot. Szerintem új struktúrák, új intézmények létrehozása felesleges, mivel már így is túl sok kezdeményezés, intézményesített kezdeményezés van további struktúrák létrehozása csak negatív hatással e, lenne, negatívan befolyásolná a hatékony végrehajtást, ami a háromoldalú struktúrát illeti, Törökország, Oroszország, EU háromoldalú struktúrát. Már az eredeti javaslatban is hangsúlyoztam Oroszország és Törökország e, kulcspontosságú e, szerepét, de nehéz elfogadni egy olyan módosítót, amely kizárná a többi régióban érdekelt szereplőt. A második a módosítók második köre, a 38 és 39-es számot viselőkre gondolok itt elsősorban, törölni javasolják azokat a rendelkezéseket, amelyek egy külön költségvetési sort hoznának létre az Európai Unió fekete-tengeri stratégiájára. Ez a jelentésem egy központi eleme, mármint az, hogy egy külön költségvetési sorban rendelkezünk, költségvetési sort rendeljünk ehhez a stratégiához. A kollégáim munkája inspiráló volt a balti tengeri stratégiának a témájában végzett munkája inspirált engem, hiszen erre is költségvetési sort hoztak létre. A jelenlegi unió finanszírozás igen felaprózott, és koherencia és a láthatóság teljes mértékben hiányzik belőle. Azokat a módosítókat sem tudom elfogadni, amelyeket az EFD és az ECR frakciók nyújtottak be, és amelyek azt célozzák, hogy az Unió Fekete-tengeri térségében eh, a befolyással csökkenjen, a fellépése eh, csökkenjen, ezeket nem támogatom csak ismételni, megismételni tudom, hogy holnap fél egykor eh, nyílt sisakkal várom a zárnék előadókat, és még egyszer hagy hangsúlyozzam azt a, hagy hangsúlyozzam azt a többségi álláspontot, többségi véleményt, amely eh, engem eh, nagyon sokat segít a munkámban. Köszönöm, elnök úr. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm, raportőr úrnak. Kazakor következik. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt kollégák! Először is gratulálunk a e, jelentéstevőnek Gorian Ungarian úrnak, e, hogy egy nagyon jó jelentést készített. A fekete tenger e, nagyon fontos stratégiai térség, a, elő, az erőforrások, a szinergia lehetőségek nagyon jelentősek, és ami az Interbizottság eh, véleményét illeti a Fekete-tengeri stratégiáról, néhány főpontot vázolnék. Ezt szeretném még egyszer megosztani önökkel. A Fekete eh, tengert felértékelte a pénzügyi válság. A az évi 6%-os növekedést derékba eh, törte ahhoz, hogy életképes legyen a régió, nagyon fontos a megfelelő bankrendszer, pénzügyi rendszer, a hitelképesség és a költségvetési átláthatóság másodszorban a regionális együttműködés kulcsfontosságú a Fekete-tenger térségében. Számos ilyen kezdeményezés létezik a régióban, azonban az együttműködést ezek a sokkasságuk miatt gyengítik. Ezért az átfedéseket, a projektek átfedését kellene csökkenteni. A Fekete-tengeri stratégiát a már megszerzett tapasztalatokra kellene alapozni, amit a balti térségben, a Duna stratégiában és máshogy szereztünk más regionális szervezetekkel való együttműködés, mint a tenger, Fekete-tengerrel való gazdasági együttműködés szervezete, ezt is erősíteni kellene. Fontosnak tartom különösen megemlíteni az olyan energetikai projekteket, mint a Nabucco, a szárazföldi és tengeri útvonalak, a térségben a kereskedelmi cserét fokozhatnak. Konstanca és várna között nagyon fontos a megfelelő kapcsolat. Ez a két állam, amely nem tagja a WTO-nak ebben a térségben, akadályt jelent, és ezért ösztönözni kellene őket, hogy minden állama a Fekete-tenger térségének legyen tagja a kereskedelmi világszervezetnek, és más szervezetekkel is a régióban együttműködést kell kialakítani. Például a Várna és Konstancai kikötőkkel, ami pedig a Duna illeti Paszkú úrral összhangban úgy gondolom, hogy a Dunai régiónak nagy geostratégiai fontossága van a Fekete-tenger térségében is. Noha más földrajzi érdekövezetekről van szó. Kollégám Ivo Feigel és Kirillov úr a vízumrendszer megkönnyítését kérik a régióval. Azt hiszem, hogy jövőbeni stratégiánk a térség várakozásainak jobban meg fog felelni. Köszönöm figyelmüket. Elnök, köszönöm. Kopa asszony. Nem kopa. Kopa asszony kap szót. Merci. Köszönöm. Simia, Néhány megjegyzés ezzel a Fekete-tengeri régióval kapcsolatosan, amely stratégiai ö, pozícióval rendelkezik, és nagyon sok erőforrással földrajzi szempontból. De vannak rejtett, elhallgatott konfliktusok és emberi jogsértések, valamint illegális bevándorlás, a szervezet bűnözés szintén ö, problémái ennek a régiónak. Mindez megjelenik a jelentésben, ez helyes. Gratulálni szeretnék ehhez a szöveghez. Hatalmas energetikai potenciálja van ennek a régiónak, éppen ezért fontos megerősítenünk a, az energia stabilitásunkat. A jelentés felsorolja, hogy milyen előnyöket húzhat az EU az ezzel a régióval folytatandó együttműködésből. Mégpedig energetikai területen, valamint a szabadkereskedelmi zóna kialakítása révén. Azt hiszem azonban, hogy erősíteni kellene a jelentésen az emberi jogok, illetve az emberi jogok, jogok védelme tárgyában. Ebben az értelemben adtam be módosítókat. Azt is ki kell emelni, hogy az EU-val való együttműködés hozzájárul majd ezen országok helyzetének javulásához gazdasági és politikai szempontból egyaránt, megerősítve a demokráciát, felvéve a küzdelmet a korrupció ellen. Módosítóimban ez az irány szerepel, még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a végzett munkáért. Merci, madame. Monsieur Séverin. Köszönöm, asszonyom. Séverin úr. Well, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ezzel a régióval szemben vannak bizonyos előítéleteink, ami elsősorban a gazdasági és környezet adatvédelmi együttműködésre vonatkozik, ami biztonságpolitikai kérdések nélkül nem megy. A közelmódban jártam a régióban, és rájöttem, rádöbbentem, hogy amíg a biztonsági kérdésekkel nem foglalkozunk megfelelően, addig nehéz lenne az együttműködés többi dimenzióját tovább fejleszteni. Ezért és amikor biztonsági, javítja magát az képviselő úr, és amikor biztonsági kérdésekről van szó, akkor e, két ország ebben a régióban nem szívesen e, kapcsolódik be az együttműködésbe velünk, ez pont Oroszország és Törökország egyébként. Tehát ördögi kör Ezért megint csak, ezért arra kérem a nagyra becsült előadó urat, hogy egyik módosító gondolja meg magát, mi szerint szükség van a tárgyalások formátumának a megszilárdítására, EU, Oroszország és Törökország között. Nem azért, hogy a többi a partnert vagy szerepelőt kizárjuk, éppen ellenkezőleg annak érdekében, hogy megteremtsük a megfelelő légkört és feltételrendszert ahhoz, hogy a többi partnert és többi e, régióban, e, régiós szereplőt is e, bevonjuk. Tehát itt éppen így lehetünk hatékonyabbak, erre utalt volna a módosítom, hogyha a nagyra becsült kollega hajlandó lett volna ezt befogadni, és a politikai frakcióm úgy véli, hogy ez a fajta megközelítés gyümölcsöző lehet. Még egyszer mondom, nem azért, hogy a többi, többi országot kizárjuk, nem, éppen ellenkezőleg annak érdekében, hogy lehetővé tegyük, hogy minden regionális szereplő részt vegyen ebben, hiszen két fő szereplő különböző okokból állandóan kizárja magát, eh, ezért jó lenne őket eh, bevonni, mielőtt eh, kiterjesztenénk az együttműködés. A második olyan módosító, amelyre Ungureano úr utalta a vezetőjében, ez egy Fekete-tengeri unióval kapcsolatos ezt a form megfogalmazást talán meg lehet -e változtatni egy kompromisszum keretében, de bár egyetértek az előadóval, az ügyben, hogy jó néhány kezdeményezés, szervezet, struktúra eh, létezik már, de még sincs olyan, ahol az Európai Unió a főszereplő. Tehát, hogyha egy földközi tengeri eh, mediterrán unióról komolyan gondolkozunk, akkor miért lehetne egy fekete-tengeri unió? Nem azért, mert egy szükséges előfeltétel, nem eh, szükséges azonban egy politikai szuperstruktúra, eh, magasabb szintű struktúra, hogyha ez hozzájárul egy stratégia megerősítéséhez, egy olyan stratégia megerősítéséhez, amelyre szükség van, és amely jelenlegi szinergiát megszilárdítja, ami annak az elismerése, hogy nincs megfelelő stratégia még jelenleg. Köszönöm. Monsieur Kirillov. Kirillov úr következik. Chairman, I'll... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék megjegyzéseket tenni. Köszönetet mondok Ungarán úrnak ezért az átfogó jelentésért, amely nagyon kiegyensúlyozott. Úgy gondolom, hogy a véleményem hasonló az előbb már a kollégák által elmondottakhoz hogy nem könnyű, aktív együttműködést létesíteni a Fekete-tengeri Mint tudjuk, négy ország volt régen a Fekete-tenger környékén, most meg majdnem kétszer annyi lett. Bizonyos részeken még több mint kétszer annyi ország mint korábban. Körültekintőnek kell lenni. És azt is figyelembe érdemes venni, hogy bizonyos országok nem is örülnének túlzottan az aktív politikának ahhoz, hogy ezeket a politikákat tartalommal töltsük meg, konkrét kérdéseket kell felvetni, amelyek ténylegesen érdeket jelentenek minden térségbeli országnak. A Fekete-tenger nagyon viharos és veszélyes térség. Nagyon sokszor súlyos balesetek fordulnak elő, Tegnap felborult egy hajó, Sierra Leonei zászló alatt hajózott, és szinte azonnal elsüllyedt hat ember életét vesztette, és a bolgár hatóságok és holland mentők segítségükre próbáltak sietni. Egy külön paragrafust kellene ennek szentelni, mert ezek a veszélyes hajózási viszonyok minden térségbeli országot érintenek. Én egy olyan módosító indítványt javasolnék, amely ennek a fontosságára hívja a felfigyelmünket. Véleményem az, hogy a, olyan problémákat kell találni, olyan kérdésköröket, amelyek érdekelté teszik az országokat az együttműködésben az Európai Unióval, az Európai Unió aktív támogatásával. Elnök, Schulz úr. Elnök úr, a Fekete-tengeri stratégiát egyszer már kimerítően megvitattuk, és viszonylag sok közös vonást tudtunk megállapítani, éppen ezért én csupán néhány pontosításra szorítkoznék, és Ungureanu jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani, hogy módosító javaslatainkat konstruktívnak ítélte, és jelezte hajlandóságát, hogy ezeket hajlandó beépíteni a szövegbe. Részünkről fontos, hogy mindenek előtt a kisebb fejlesztési projektek finanszírozását biztosítsuk, például People to People projektekét, amelyek tehát erősebben támogassuk a helyi önkormányzatokat, a civil társadalmi szervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket, a Fekete-tengeri stratégia végrehajtásán, illetve vonjuk be őket ezen stratégia végrehajtásába. Másrésztről a meg nem oldott konfliktusok esetében egy korai előrejelző rendszert kellene kialakítani, hogy megelőző jelleggel be tudjunk avatkozni, és a konfliktusok fokozódását el tudjuk kerülni. Ugyanez a érvényes a konkuráló infrastruktúrális projektekre, mint a Nabucco és a déli áramlat. Ezek kihatásait is át kell gondolni, és azt is kiemeltük, hogy a fennálló létező hálózatokat kívánjuk stabilizálni, illetve szorgalmazzuk a felsőoktatási területen a diákcserét, valamint szeretnénk egy Európa Tudományi Intézetet a Fekete-tengeri régióban. Hogyha ezeket a módosítókat be tudjuk építeni a szövegbe, akkor azt hiszem, hogy a jelentés mindenféleképpen határozott irányt fog kapni. Merci, uh, Monsieur Sivic. Köszönöm, Sivic úr kap szót. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, e, śledzą... E, Köszönöm, hölgyeim és uraim. A vitát hallgatva hadd mondjam el, hogy ez az első vita a fekete tengeri stratégiáról, és úgy tűnik, hogy nagyon sok dolog merül fel, amit nem tudunk összeegyeztetni. Ez egy rendkívül összetett térség, a jelentés meglehetősen általános. Ez azt mutatja, hogy az EU képtelen a térségbeli problémák megoldására. Néhány további elemre hívnám fel figyelmüket, ami nem kapott említést a jelentésben, fontosnak tartom bizonyos kapcsolatok képítését a térség országaival. E, itt arra gondolok, hogy parlamentközi együttműködés kellene. Van egy interparlamentáris e, e, gyűlés a Fekete-tengeri térséggel. Hogy is mondjam, finoman, olyan jellemzői vannak, olyan vélemények nyilvánulnak meg ebben a szervezetben, amelyek a Szovjetunió letelt korszakára emlékeztetnek, amikor még szovjet dominancia alatt volt a térség, és ez nehézé teszi az EU-val való együttműködést, az EU parlamentjével. És nem tudtunk megfelelően reagálni bizonyos kísérletekre, hogy adhok delegációt állítsunk fel hogy ezzel az intézménnyel kapcsolatot alakítsunk ki. Néhány évvel ezelőtt én voltam a felelőse az ezzel a szervezettel való kapcsolattartásnak, és meg kell mondanom, hogy az utóbbi hónapokban nem sok minden változott. Úgy tűnik, hogy be kell hoznunk némi hátrányt, és jobbítani kell az együttműködést. Problémákat fel kell vetni, de úgy tűnik, hogy ez nem nyilvánul meg a lehetséges mondozatok. Merci, monsieur Weigel. Köszönöm, Weigel úr. Lépa, gospod predsedujoči. Jaz mislim, da je v... Köszönöm, elnök úr. Nos, az a véleményem, hogy ennek a dokumentumnak a címe mindent elmond. A fekete tengeri stratégiáról beszélünk Ez olyan régió, amelyre vonatkozóan egy alapos, mély és szertágazó stratégiára van az Európai Uniónak szüksége. El kell döntenünk, hogy valóban hajlandó képesek vagyunk-e aktív szerepet játszani a világnak ebben a részében. Ez egyébként mindenkinek az érdekét szolgálna szolgálná. A feladatunk az, elnézést, a feladatunk itt egyszerűbb, mint a világ más részén, mert három uniós tagállam is jól ismeri a régiót, intézményi kapcsolatban áll a régiós szereplőkkel, és hozzájárulhatnak a közös céljaink eléréséhez, ami nem lehet más, mint hogy ezt a régiót integráljuk a az európai közös értékek rendszerébe, az emberi jogok tisztelete, az emberi szabadságjogok tisztelete, a béke és a stabilitás, amire itt gondolok elsősorban. Ungureanu úr jelentésében egy valami roppant világosan megjelenik, miszerint a Fekete-tengeri régió nem egy gazdasági projekt, nem egy gazdasági fontosságú térség elsősorban. Nem azért érdekel minket eh, főként, vagy elsősorban, mert a gazdasági érdekeinket kívánjuk a Fekete-tenger térségében eh, érvényesíteni, nem, hanem az értékeinket, az elveinket próbáljuk kiterjeszteni Európa ezen részére. Ezért olyan fontos az, hogy ez a régió hozzájáruljon a nemzetközi konfliktusok problémák megoldásához. Főként azon problémák megoldásához, amelyek ket csak és kizárólag a régió országainak segítségével lehet megmutatóan megoldani. Ha megengedik, akkor utalnék még egy nehézségre, még egy problémára, nem is probléma ez, hanem valaminek a hiánya. A kultúrák és vallások közötti párbeszéd teljes hiányát érzékelem ebben a régióban, már pedig ez a fajta párbeszéd lehetne e, a az együttműködés példája, a modellje. Kazak úrral egyetértek, amikor azt mondja, hogy a vízum liberalizáció és vízumkönnyítés lehet az, ami felgyorsíthatja a demokratikus folyamatokat ebben a régióban. A vízumliberalizáció olyas valami, aminek a segítségével az európai értékekhez közelebb hozhatjuk a régió országait. Ha engednek még nekem egy eh, záró megjegyzést, akkor elmondanám, hogy ez a regionális kezdeményezés ennek a két kezdeményezésnek tükröznie kell az Európai Unió alapvető értékeit, főként a jogállamiság, a nemzetközi jog tisztelete, illetve az emberi jogok tisztelete tekintetében beleértve a szólásszabadságot és a médiaszabadságot is. Köszönöm. Monsieur le rapporteur, monsieur Ungoriano. Ungoriano úr kap Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok megjegyzés hangzott el. Először is köszönöm azokat a kiváló megjegyzéseket, amelyeket a kollégák elmondtak. Kazak úr megjegyzésével kezdeném. Úgy gondolom, hogy kifogástalan, amit mondott, és teljes mértékben elfogadom a megjegyzéseit, ami a Dunai kapcsolatot illeti, a Nabucco fontosságát, illetve a világkereskedelmi keretet, tehát a többi megjegyzés kapasszony az emberi jogokra hívta fel a figyelmet, ezekkel is foglalkozunk. Nagyon erőteljes, és szerintem lényegi pont, amit Severin úr felvetett a vitaindítóhoz, ha arról beszélünk, hogy az EU, Oroszország, Törökország háromszögben tényleg Oroszország és Törökország a nagyhatalmak a Fekete-tenger térségében véleményem szerint két nagy problémát is jelentenek abban a régióban. Nem kétlem, hogy miután az EU megközelítése a Fekete-tengerrel kapcsolatban erőteljesebbé válunk, akkor Oroszország is prioritást kap. Lélektanilag gondolkodom azon, hogy vajon más országok nem érzik-e akkor magukat peremre szorítva, hogyha Oroszországot és Törökországot hangsúlyosabbá tesszük, ami a Fekete-tengeri Unió problémáját illeti, Severin úr véleményét osztom, nem tudom, hogy a, az EU-Mediterrán Unió az sikertörténetet jelent, legalábbis pillanatnyilag, a másik dolog pedig, hogy úgy gondolom, nem tudunk túlságosan előre ugrani egy teljes körű Fekete-tengeri Unió felé, mielőtt tisztaznánk az EU alapvető megközelítését a térséggel kapcsolatban, és ez még hiányzik a szinergiákat még nem domborítottuk ki eléggé. Teljes egyetértése van szükség. Kirillov úr megjegyzései, ami a tengeri hajózási biztonságot illetik, nagyon helyén való, nagyon egyetértek. És Sult úr véleménye is egyetértése talált nálam, hogy ki kell jobban alakítani projekteket. A parlamentek közötti együttműködés tekintetében, ha ezt a kapcsolatot a HAPSZEK-nél felvetjük a hetedik bekezdés elején. Weigel úrnak és köszönöm értékes megjegyzéseit. Tényleg az a valóság most, hogy nincs elég realitás a Fekete-tengeri megközelítésben, mármint az EU megközelítésében a Fekete-tengeri térség iránt. Azzal is teljesen egyetértek és elfogadom a vízumkönnyítési javaslatát a Fekete-tenger országai számára. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, köszönöm a jelentéstevőnek. Emlékeztetem önöket arra, hogy a szavazás eh, csütörtökön lesz december 9-én. A következő napi rendünk, napi rendi pontunk Líbiára vonatkozik. Gomez asszony a jelentéstevőnk. Öt perc múlva csatlakozik, úgyhogy egy nagyon rövid szünetet javaslok. Köszönöm. réfléchir <laughs> Okay. compris. that's true. I yeah, come yeah. later in, uh, but I have to first to satisfy yeah, yeah, my people yeah. before yeah. to kick tomorrow. Yeah. Okay. Mr. President, why do we not discuss Korea? Elnök úr, miért nem beszélünk ma Koreáról? There is a crisis in Korea. Koreában válság van ugyanis. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kellene beszélnünk. Yeah.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

Voilà, nous reprenons la, la séance. Elnök, akkor folytassuk ülésünket. Gomes asszony csatlakozik hozzánk nem sokára, és azonnal meg fogjuk adni neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hálás vagyok önöknek, elnök úr és kollégáknak is, hogy megváltak ezzel a programponttal. Azt szeretném elmondani, hogy az, ajánlat, az ajánlás tervezet, amit én előterjesztettem megvitatásra, ahhoz nagy érdeklődéssel várom a hozzászólásokat a különböző képviselőcsoportok részéről. Ebben a fázisában a tárgyalásoknak, amelyek jelenek folynak a bizottsággal és a hatóságokkal a módosítás teljesítése érdekében. A parlament ezt még nem lát megvitatta a Lisszabon szerződés dacán annak, hogy többször is kértük. Tény, hogy nem láttuk. Tudjuk, hogy mi a felhatalmazás, erről tudunk valamennyit. Az, az, amiatt, hogy a líbiai hatóságokkal saját kontaktusaink is vannak. Az ajánlás tervezetünk főként azon alapul, amit sikerült megtudnom azoktól a kollégáktól, akik a libiai delegációval tanácskoztak, Antonio a a magrebi delegáció részéről. Abban a, a tekintetben biztos vagyok, hogy Antónia majd elmondja az ülésen, amit fontosnak tart. Kicsit esetlenül kezdtünk hozzá, de nagyon informatív üléseink voltak, nagyon őszinte megbeszélést folytattunk. A mi részünkről mindig is nagy volt az őszintesség a mi oldalunkon, és azt szögezhetjük le, hogy a parlament és az Európai Unió nem mondhatja azt, hogy, hogy magára hagyja Líbiát. Nagyon fontos kapcsolatunk van Líbiával, nem csak bizonyos tagállamoknak, hanem magának az EU egészének is. Mit veszünk figyelembe az EU és Líbia kapcsolatában? Nagyon fontos dolgok vannak itt, az energiabiztonság, a bevándorlók áramlásának ellenőrzése, a menedékkérők kérdése, és segítjük Líbiát a politikai fejlődésben, és ez óriási jelentőségű a térség számára, mert egyébként nagyon súlyos a helyzet, és egyre súlyosabb az éghajlatváltozás miatt. Olyan országgal van dolgunk Líbia esetében, és ezt kiemelem az ajánlástervezetben, amely nagyon különleges állam világos, hogy diktatúráról van szó, ugyanakkor szívesen tárgyal velünk bizonyos tagállamainkkal. Egyezményeket írtak alá Olaszországgal és Franciaországgal, intenzív kapcsolatokat ápolnak más országokkal és Máltával például. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy egyszerűen nem foglalkozunk Líbiával, nem veszünk róluk tudomást. Igenis, ott van Líbia, és fontos a biztonságunk szempontjából, és más olyan dolgok miatt is, amelyek fontosak számunkra. A megfelelő feltételeket kell létrehoznunk, megfelelő kérésekkel kell fellépnünk Líbia felé, és Líbia hajlandó meghallgatni minket. Az egyik prioritás hogy vannak dolgok, amelyeket el kell hagynunk. A visszafogadási egyezményt, azt hagyjuk el, ezt kérjük meg a tanácstól. A líbiaiak nagyon jól tudják, hogy Törökország és Marokkó sem adták meg ezt. Ez azonban megkérdőjelezi a saját emberi jogi elveinket hogyan kérhetjük azt, hogy egy eh, ország eh, visszafogadási egyedményt kössön, amikor olyan eh, szélsőséges büntetéseket alkalmaznak és a jogállamiság nem érvényesül, gyakorlatilag egy ember irányítja az országot, és nagyon sok egyéb probléma is van. A másik elem az, hogy az a kérés, az a követelés, hogy Líbia írja alá és ratifikálja azt a megalapodást, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága legálisan jelen lehet ott, mert nagyon fontos szerepet tölt be ez a szervezet a bevándorlók szűrésében. Például is nagyon tudjuk, hogy sok a migráns. A az ENSZ a félbiztossága, noha nem volt jogi státusa ott, már évek óta jelen van. A megbeszéléseink a libiai hatóságokkal a felé mutatnak, hogy a menekültügyi főbiztonság jelenlétét el tudják fogadni, sőt, még megfelelő jogi jogállással alá is támaszthatják a ENSZ menekültügyi főbiztonsága és EBIA hát el kell mondani, hogy utóbbi szervezet magasrangú képviselőjével találkoztam, és ők még meg sem kezdték a megbeszéléseket. A parlamentünk nem tud egy olyan keret egyezményt támogatni, ha a jelenléte ennek a szervezetnek nem megfelelő az országban. A Líbia nagyon fontos az Afrikai Unió szempontjából. Az Afrikai Unió menekültügyi egyezménye fontos. És a menekültek védelme érdekében Líbiának együtt kell működnie az ENSZ menekültügyi főbiztonságával, Más emberi jogi kérdéseket is fel kell vetnünk, azon illúzió nélkül persze, hogy ezt mind teljesítik, de fontos, hogy a reformokat ösztönözzük Líbiában, és hogy olyan belső erők és bátorítást kapjanak, hogy szükség van ezekre a reformokra. Tudjuk, felismertük azt, hogy ez rendkívül fontos Líbiának, a vízumrendszer kérdése. A vízumrendszer változtatását bizonyos feltételekhez kötjük, amelyek nagyon szigorúak, azonban a határidők tekintetében lehet engedményeket tenni a pozitív szellemiségben. Végezetül még annyit mondanék, hogy a libiaiak eleinte nagyon gyanakvóan fordultak az EU felé, azonban ez is pozitívan változott. Most már méltányolják például a bengázi akciótervet, amikor a biztos a, az öt bolgár nővér, egészségügyi nővér és a líbiai doktor kiszabadítását elérte, akik hív pozitívokkal foglalkoztak. A líbiaiak nagyon méltányolták az EU erőfeszítéseit. És most arra kérnek minket, hogy ezt az együttműködést terjesszük ki más területekre is, még Líbia központjában is. Nem akarok további részletekbe bocsátkozni, ott a szöveg, megpróbáltam kiegyensúlyozni. Líbia olyan ország, ahol az ott élők egynegyede külföldi, migráns, munkavállaló. Líbia semmilyen jogállást nem ad a vendégmunkásoknak, ahogy ők nevezik őket. Nagyon sok diszkrimináció van ellenük. Acid szóval illetik őket, ami rabszolgák jelent. Sokat elérhetünk akkor, hogyha a líbiai megbeszélésekből nem vonulunk ki, hanem továbbra is nagy elvárásokat támasztunk irántuk, és ezt mind megtalálják az önök előtt álló szövegben. Elnök, köszönöm. Ö, 17 óra 15-kor véget kell érni ennek az ülésnek, mert egy másik kezdődik ebben a teremben, úgyhogy ö, kénytelenek leszünk a felszólási időket korlátozni. Négyen jelentkeztek, Panzi úr. Grazie molto. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Egyetértek Anna Gomes által mondottakkal. Fontos, hogy legyünk jelen a helyszínen, ami Líbiát illeti, különösen három alapvető jelentőségű témát illetően, hiszen Líbia olyan partner, amelyet privilegizáltnak kell tekintenünk, ami a terrorizmust, a bevándorlást és a biztonságot, az egészségügyi biztonságot jelenti. Nagyon fontos, amelyet, az a szerep, amelyet a parlament játszhat december 1 követően, tavalyi év december 1 követően, amikor is hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, tehát fontos az együttműködési partnerség megközelítése, és az is nagyon fontos, hogy ne engedjünk Gaddafi tábornoknak, hiszen nagyon ö, fontos ö, nem alulértékelni azt az explozív potenciált, amit jelenleg ez az ország jelent. Tehát most az EU-Líbia megállapodása visszatérve azt hiszem, hogy fontos ez az ajánlás, ami a projektben, a tervezetben elhangzott. Jó lenne, ha előrelépéseket lehetne elérni, például a Genfi konvenciót illetően, vagy az UNHCR iroda megnyitását illetően, noha egy diktatoriális rezsimről beszélünk, és talán jobb lenne mégsem ö, megemlíteni ezt a jelentés elején, hiszen ez problémákat okozna az ajánlást illetően. Talán egy olyan megfogalmazást kellene találni, hogy ennek az országnak, ez az ország nem túlzottan demokratikus, a második dolog pedig az egészségügyi szempont. A látogatás során ö, tudomást szerezhetünk arról, hogy van egy egészségügyi létesítmény ott, ami működik. Például a fertőző betegségek száma hatalmas nagy Líbiában, gyakran becsülik ezt a problémát, és különösen nagyon sok bevándorló van, akik ö, fertőzöttek, és akik elérhetik Európát is akár. Éppen ezért az egészségügy problémáját a jelentés középpontjába kell helyeznünk, illetve az EU-Líbia közötti kapcsolatok középpontjába. Ez tehát az a két fontos dolog, melyet kívántam emelni. Köszönöm. Eh, merci, Monsieur Kassoulides. Köszönöm, Kassoulides úr. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Először is köszönöm Komes asszonynak a munkát, amit elvégzett, az ajánlásait is. Legtöbbször egyetértek vele, és ma is egyetértek vele, amikor arról beszél, hogy Líbiával együtt kell működni, az energia ellátás biztonsága ügyében, az emberi jogi helyzet ügyében, az ENSZ menekültügyi főbiztossága, a halálbüntetés ügyében mind egyetértek, de van egy alapvető nézeteltérésünk, azzal kapcsolatban, hogy ajánljuk az Európai Bizottságnak azt, hogy a tolerancia egyezmény, a visszafogadási egyezmény erről folyó tárgyalásokat fagyassza be, és válassza le teljesen a tárgyalások többi témájától, vagy általában a tárgyalásoktól. Először is nem értem, hogy miért volt olyan sürgős, gyorsított eljárással eljárni, mert a januári tárgyalási szakasz a bizottsággal nem az utolsó lesz, jó néhány követi majd még. 2011 egészen valószínűleg tárgyalásokkal telik majd. És bár Líbia saját állampolgárai vonatkozóan hajlandó visszafogadási vagy toloncegyezményt kötni, de egyszerűen nem hajlandó harmadik országbeli állampolgárokért felelősséget vállalni, akár csak azt más földközi tengeri, mint más földközi tengeri országok is teszik. Nem valószínű, hogy állás pontjuk megváltozik majd, de talán ez előfordulhat, amikor a végére maradnak a legnehezebb kérdések. nem annyira Líbia nem hajlandó a harmadik országbeli eh, állampolgárokról beszélni, hanem Marokkó vagy más földközi tengeri országok eh, miatt alakul ez így, mert azt mondják, hogy a víza könnyítési eh, rendszert kaptak a keleti partnereink, szomszédaink, ami diszkriminatív a véleményük szerint, a déli politika és a Mediterrán Unió alá eső országokkal. A vízum könnyítés nem ugyanaz, mint a vízum liberalizáció, vagy a vízum kötelezettség megszüntetése. Nem. Jó néhány kategória van a kettő között, amelyeket a tanács megvizsgáltott volna. Líbiát a tanács az illegális bevándorlók származási országának minősítette, akár csak Törökországot a júniusi csúcson, ezt a két országot konkrétan megnevezték. Tehát fel sem merülhet, kérdés sem férhet hozzá, hogy Törökország annak nincsen megállapodása, és Líbia, akkor Líbiának se legyen. Gondoljunk először is Máltára. Málta fogadja Máltára érkezik az illegális bevándorlók első hulláma. Kis sziget Málta, a nehezen bírnak ennyi emberrel, ez egy demográfiai probléma is. Aztán jön Olaszország. Olaszország 2008-ban egy megállapodást kötött, amelynek eredményeképpen a Líbiából érkezők, Európába érkezők száma csökkent, de ez nem oldja meg azon aggodalmainkat, amelyek az érkezőket ér bánásmódot illeti. Így nem csak a bizottság tárgyalási pozíciát gyengítjük, hanem a más földközi tengeri országok számára is rossz példát mutatunk és a mediterrán unió kontextusában sem jó példa ez, hiszen az összes országgal visszafogadási egyezményt eh, kívánunk kötni. Amikor a tolonc vagy visszafogadási egyezményről beszélünk, akkor sem a menekültekről, sem a menekültesekről, sem a védelemre szorulókról nem beszélünk. Nem, csak az illegálisan érkezőkről beszélünk, akik eh, embertelen elbánás elől, vagy a halálbüntetés, vagy a kínzás elől eh, menekülnek, az ő esetükben lehet alkalmazni a non fulma elvet. Velem eh, flott. Köszönöm, Flót asszony következik. Köszönöm, Köszönöm, hogy ilyen nagyvonalúan bánik a felszólalási idővel. Remélem, hogy az én esetemben is így lesz ez. Támogatom a nagomes megközelítését. Azon a véleményen vagyok, hogy sokkal egyszerűbb lenne a tárgyalási mandátum kulcspontjairól beszélni közvetlenül a tanács, illetve a bizottsággal, hogyha megnézzük a szöveget. A szöveget a Lisszaboni szerződés értelmében kell benyújtani, tehát ezt még azért meg kell tenni, mielőtt a tartalmi vitát megkezdenénk, és van még két dolog, amelyről Panzer, illetve Kasszuides úr szót ejtettek. Talán egy félértésről lehet szó. Nem hiszem, hogy hogy Líbiába a bevándorlók hozzák be a betegségeket. Csak a bolgár ápolónők esetére gondolok, hiszen akkoriban, amikor én ott voltam, 2005-ben voltam Líbiában, mert akkor azt mondták, hogy egyébként nagyon sok bevándorló van, két millióra is rúghat a számuk Líbiában, és már akkor elmondták, hogy a bevándorlók betegségeket hurcolnak be Líbiába, a bűncselekvények 80%-et ők követik el, legalábbis ezt mondták nekünk. A líbiai hatóságok mondták ezt, de nem mi, európai parlamenti képviselők említettük ezt látnunk kell, hogy a rasszizmus és a diszkrimináció, amiről Anna Gomes szót ejtett, valóban nagy probléma. Talán világosabban kellene ezt megfogalmaznunk a szövegben, mert a feketékkel szembeni rasszizmus nagyon erőteljesen van jelen Líbiában. Aztán, ahogyan Kaszulidesz úr azt mondta, a menedékkérőkkel nincs probléma, mert a két millió személy, akik ott vannak, azok dolgozni akarnak, tehát gazdasági bevándorlókról van szó. Ezt a libiai hatóságok is kimondják, de az eritreaiakkal vannak problémák, mert sokan közülük dolgoznak, de nincs nemzetközi védelmük, végig kell járniuk a megfelelő eljárásokat, és nincs megfelelő közigazgatási eljárás, amely lehetővé tenni számukra a menekült státusz megadását. Amit itt tehetünk, ezt akarjuk egyébként elérni módosító indítványainkkal, hogy ezt a párbeszédet összekapcsoljuk a jogállamiság és az emberi jogok helyzetének javításával, az erre irányuló igényel. Gomes asszony elmondta, igen, itt egy diktatúráról van szó, és ez azt jelenti, hogy alig vannak civil társadalmi szervezetek, amelyeknek lenne súlyuk, amelyekre lehetne támaszkodnunk, amikor arról van szó, hogy együttműködést kívánunk szorgalmazni a kormányal vagy akár a hatóságokkal. Tehát itt pontosabban kellene fogalmaznunk. Ezt még holnap a két elnyék jelentéstevővel meg fogom tárgyalni. Itt pontosabban kellene fogalmazni. Tehát nem csupán bátorításról kell beszélnünk, azt mondani, hogy mi ezt akarjuk, hanem azt hiszem, hogy egy-két dolgot világosan nevén kell nevezni, hogy valóban együttműködést irányozhassunk elő. Elnök, köszönöm, Angelan. Köszönöm, elnök úr. Nem fog megismételni az előttem szólók által elmondottakat. Apró módosítókat is be fogok nyújtani, de magam is rendelkezem tapasztalata az elnyomás milyen az elnyomás alatt élni, és tudom, hogy milyen bonyolult az EU számára egy Líbiához hasonló országgal kapcsolatokat kialakítani. Úgy vélem, hogy minden... Think very seriously to setting up the... hogy egy EU delegáció felállítása Tripoliban eh, elengedhetetlen, hogyha valóban szorosabbra kívánjuk fűzni az együttműködést, a kapcsolatokat, akkor készen kell állnunk arra, hogy valóban egy ilyen kirendeltség, egy delegáció felálljon. Tripoliban ezen kívül, hogyha líbiai fél eh, hajlandóságot mutat a szorosabb együttműködésre, és a Mediterrán Unióban hajland, hajlandónak kell eh, mutatkoznia, szerepet játszania, és a demokrácia az emberjogi aspektusok igen határozottan eh, megjelennek ebben a szövegben. Ezért egész egyszerűen később ezeket a javaslatokat még tovább erősíthetjük. Merci, Madame Deva. Elnök, köszönöm. Asszonyom, hogy betartotta az időkorlátot, a két ö, eh, ö, eh, utolsó felszólalót szólítom, Manu úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném Gomes kolléganők köszönetemet kifejezni. Két különlegesen fontos szempontot emelt ki. Az egyik, tehát jó magam is szeretnék köszönetet mondani Gomes kolléganőnek, aki két fontos szempontot emelt ki. Az első arra a tényre vonatkozik, hogy az Európai Unió nak ezen a szintére meg kell jelennie, ahol most a nemzetközi egyezmények vannak jelen, világosan szeretnék szólni, az országon bizonyos sok, sok ellentmondás tárgya egy megállapodás miatt. Ö, an, an, azt próbáltuk megvalósítani, amit az EU-nak kellene csinálni, ezt már nagyon sokan elmondtuk. Például nem gondolhatjuk azt, hogy Málta ez a kicsi ország megfékezi majd a bevándorlás jelenségét, és úgy szintén Olaszországra sem lehet ezt rá terhelni, egy nagyon összetett és nagyon ellentmondásos kontextusban. Tehát néhány módosítóról szeretnék szót ejteni, amiket be fogok nyújtani ebben az értelemben, mert tudomásul kell vennünk, hogy egyes kérdésekben összpontosítanunk kell Líbia egyedi jellegére. Például igaz az, hogy Olaszország nemrégiben egy bizonyos fajta megállapodást kötött Líbiával, de mivel ezek 2008-ban köttettek ezek a megállapodások, egy, egy hónapos kor, kormány működés után ezek már ö, nagyon régi megállapodások, és azért kötöttük ezeket, mert Európa nem tett semmit ehelyütt. És van egy másik dolog, egy másik ellentmondás. Nagyon aggódunk az UNHCR ö, állapota miatt, de az ENSZ választotta meg Líbiát az Emberi Jogi Bizottság elnökévé. Talán az ENSZ-nek is el kellene magyaráznia valamit nekünk e tekintetben. Ö, Remélem, hogy be tudunk majd nyújtani módosítókat, amelyek ebben az értelemben a jelentéstevő segítségére lesznek. Merci, monsieur Salafranca. Köszönöm, Salafranca úr. Gracias, eh, señor presidente. Köszönöm, elnök úr, két kommentár. Az egyik érdemi kérdésekkel foglalkozik, a másik az eljárással. Az érdemi kérdéseket illetően szeretnék köszönetet mondani Gomes asszonynak a kiváló munkáért, melyet végzett, ahogyan ezt mindig is teszi, az ilyenfajta állásfoglalások esetében, ahogy a Maurul is elmondta, ez egy nagyon különleges ö, kapcsolat, egy különleges ö, országhoz fűdődő, fűződő kapcsolatainkról van szó, Líbia. Nos, elnök úr, a frakcióm az érdemi kép kérdésekkel kapcsolatban frakcióm alelnökek, a Szulides úr már elmondta, hogy mi a frakciónk álláspontja. Összességében támogatjuk ezt az álláspontot. Van egy pont, Gomes asszony, amin jó lenne, ha elgondolkodna. A visszafogadási megállapodások felfüggesztéséről van szó, ez egy nagyon kényes pont. Mauro úr beszélt arról a ö, bevándorlói nyomásról, amely Máltára nehezedik. Számos or- biztos ellátogatott az országba, amit tennünk kellene, nem diszkriminatív politikát kellene ö, megvalósítanunk ezzel az országgal szemben, ahogyan Páncéri úr is említette, hogyha reálpolitikát akarunk ö, ö, gyakorolni, akkor mindenféleképpen óvatosan kell eljárnunk. Gomes asszony, kérem, egy olyan fogalmazást válasszon, amely ö, egy keretmegállapodást össze tud egyeztetni azzal a logikával, amelyet az Európai Bizottság a visszafogadások területén követ. Hiszen nagyon sok ország Európában lehetséges áldozatta ennek a problémának. És egy másik dolog, nem az ütemtervet akarom befolyásolni, amit Gomes asszony jelzett, hanem csak a szándékaimat szeretném jelezni. Én mindig nagy tiszteletben tartom az ő munkáját, azonban a mi árnyék jelentéstevőnk Kasulides úr azt mondja, hogy nagyon kevés az idő a módosítók benyújtására. Míg pedig délután 5 óra, nem tudom, hogy az elnyékjelentéstevők elegendőnek tartják ezt az időtartamot a módosítók benyújtására. Köszönetet mondanék még egyszer Gomes asszonynak a munkájáért, és teljes mértékben támogatom elnyékjelentéstevünk álláspontját. Ah. Köszönöm, hogy az elnök. Emlékeztetek arra, hogy december másodika a módosítványok benyújtásának határideje. Gomes asszony, köszönöm minden kollégának a hozzászólásokat, a megjegyzéseket. A fő kellemetlenség a tolonc egyezménnyel kapcsolatos, de más témákban is vannak azért apróbb hiányosságok, ami az időkorlátot illeti, hát ugye nagyon sürget minket az idő, a jelentés, a keretegyezményre vonatkozik, amikor azt kitárgyaljuk. Ezt azonban befolyásolják még a tárgyalások januári menete is, ami ugye jövő januárban lesz, plenárisra is januárba kerül, de Hát ami engem illet, én elvégeztem a munkámat, ami a módosításokat illeti, az összes képviselőcsoporttal meg lehet vitatni, és ami engem illeti, hát meg lehet ezt tárgyalni január elején, de én őszintén kétlem, hogy a szakbizottság ezt meg tudja, <coughs> bocsánat, az Európai Bizottság ezt meg tudja vitatni addigra és hogy mennyire haladnak, haladnak majd előre a tárgyalások. Úgyhogy köszönöm. Bon, donc délai des amendements, le 2 Elnök, december másodika módosító indítványok benyújtásának határideje, az elfogadás az december 9-i határidővel kerül sorra. Tehát tényleg ez az időkorlát. Az ülést ezennel berekeztem. A zárt ajtók melletti ülésre a sajtó nem jöhet be. Az a következő ülés.